<clears throat> Hölgyeim és Uraim, azt hiszem itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát. Szeretettel üdvözlöm a kollégákat, és a napirend egyes pontja értelmében kérdezem önöket, hogy egyetértenek-e a napirend tervezetével. Megkapták ugyanis valamennyien a Tudományos Technológia Intézetének usa képviselője nem jött el hozzánk, nem tudott időt szakítani ránk, úgyhogy ezt a napi rendi pontot töröljük. Ez a koordinátorok számára azt jelenti, hogy a meghallgatás után azonnal áttérünk a koordinátorok ülésére. Ha más módosítás igény nincs a napi rendel kapcsolatban, akkor azt elfogadottnak tekintem. Köszönöm. Nincs több elmondani valóm. Mindenki megkapta az előző ülésünk jegyzőkönyveit, ha azokkal kapcsolatban megjegyzése van bárkinek, azt az ülés végéig teheti meg. Ezzel rátérünk az első, vagyis ma a negyedik napirendi pontunkra, első érdemi napirendi pontunkra, a gázellátás biztonságával kapcsolatos mini meghallgatásra. Már jó ideje eldöntöttük, hogy erről a témáról lesz egyszer mini meghallgatás, mert el akarunk mélyedni a témában. És a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amely ez, erre vonatkozik, mindenképpen meg kell nyilvánulnunk, ugye az ITRE bizottságnak ez hivatalból is dolga, ezért szakértőket hívtunk meg. Ö, a parlament alelnöke, Vidal Pedres út, aki, úr, aki a témának az előadója, és nyilván itt van és üdvözlöm meghívott előadóinkat is, Bolc urat, üdvözölném, ha itt lenne, de őt helyettesítik ma. Át van Böhmen úr eljött, Kramer úr is eljött, és Oliver Betszűge úr is itt van körünkben, tehát üdvözlöm őket. Abban állapodtunk meg, hogy minden szakértőnk mintegy 10-15 percet kap az előadására, és minél hamarabb elkezdjük azt, annál jobb mindannyiunknak, kivéve, hogyha alelnök úr kíván néhány bevezető szót mondani, nem, akkor, akkor rá is térünk az előadásokra, abban a sorrendben, ahogy önök látják a napirendben. Michael Schmölzer úr, Bolsz úr képviseletében kapja meg először a szót. Köszönöm szépen a meghívást. A mai napom az európai szabályozók csoportjának képviselőjeként vagyok itt, az e kontrollnál dolgozom. Ez az osztrák szabályozó hatóság, amely a gázért felelős. Szeretném elmondani, hogy a mi szabályozó hatóságunk eléggé különbözik a többi szabályozó hatóságtól, ugyanis nálunk Ausztriában a szabályozó hatóságok többek között az ellátás biztonságával is foglalkoznak és ezen kívül mi az árképzéssel is foglalkozunk, valamint válság megelőző terveket dolgozunk ki, és monitoring tevékenységet is végzünk. Tehát ezen tapasztalatom alapján fogom megtartani ezt a prezentációt. Hogyha megnézzük a helyzetet, azt a helyzetet, amely az év elején előállt, konkrétan január első két hetében, akkor meg kell néznünk, hogy milyen leckéket kellett megtanulnunk ebből a válságból tulajdonképpen azt láttuk, hogy nagyon fontos, hogy megfelelőképpen működő belső gázpiacunk legyen, ez különösen fontos dél-kelet Európában, ahol a piacok nincsenek összeköttetésben egymással. Láttuk, hogy ezen területeken nagyobb volt a probléma, mint más tagországokban, ahol megvolt ez a kapcsolat a tagállami piacok között. Ott sokkal nagyobb és sokkal rugalmasabb gáz átadási rendszerek működtek. Az év elején azt láthattuk, hogy nagyon fontos az, hogy a likvid kereskedelmi pontokon megvásárolható és gyorsan cserélhető legyen a gáz, és mindenképpen úgy véljük, hogy az ellátás biztonságát leginkább a megfelelőképpen működő belső piac garantálja. Az osztrák tapasztalatokból kiindulva azt tudom elmondani, hogy az a jó, hogyha hagyjuk a piacot, hogy működjön, ameddig csak lehet ugyanis ebben a helyzetben az infrastruktúra üzemeltetők és az ellátók, illetve az operátorok is megtalálják a megfelelő megoldásokat a problémákra, és akkor nem lesz szükség óriási beavatkozásra, mert egyszerűen a piac alkalmazkodik az előállt helyzethez. Éppen ezért mondom azt, hogy nagyon fontos, hogy hagyjuk a piacot, hogy működjön magától, amilyen hosszan csak lehet. Az ellátás biztonságánál fontos, hogy nézzük az ellátást, mint pedig a kereslet oldalát, hogy mindkettőt vizsgáljuk. Az év elején kialakult helyzetben egyértelmű volt, hogy egy gyors európai válasz rendkívül fontos bármilyen válsághelyzet kezelésében. Tehát mindig tudnunk kell, hogy pontosan milyen a helyzet a különböző tagállamokban, fontos, hogy átlátásunk legyen a helyzet fölött, és hogy így tudjuk kidolgozni azokat a megoldásokat, amikre szükség van, és az is fontos, hogy az országok egymást támogassák. Az ERGEK, tehát az Európai Szabályozók csoportja alapvetően üdvözli a bizottság új rendeletét a gáz ellátással és annak biztonságával kapcsolatban. Az egyik legfontosabb gondolat, amit ki kell emelnünk, az az, hogy egyértelműen meg kell határozni, hogy a különböző hatóságoknak és szerveknek mi a szerepük és mik a felelősségeik különböző válsághelyzetekben, illetve vészhelyzetekben. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a megelőző cselekvési tervről, és ebben az esetben is fontos, hogy tudjuk, hogy a különböző érintett felek és személyek milyen szerepekkel, hatáskörökkel, felelősségekkel bírnak. Ami az ellátási normákat illeti, az ellátási normáknál tulajdonképpen azt figyelhettük meg, hogy nem feltétlenül európai szintű válságról volt szó, mert az észak-európai területeken nem merült fel feltétlen probléma, inkább a keleti és a déli területeket érintette ez a válság. Ez azt mutatja, hogy az infrastruktúrát javítani kell, és ezért kell különbséget tenni az infrastruktúrális normák és az ellátási normák között. Az ellátási normák fontos kapcsolatban állnak a versenyképességgel, és azzal, hogy a verseny ne torzuljon itt Európában. Úgy véljük, hogy az európai vészhelyzeti tervek, illetve vészhelyzeti esetek meghatározása rendkívül fontos, és itt megint csak kiemelném azt, hogy a piacnak működnie kell önmagától addig, ameddig tud, és csak akkor kell kormány szinten beavatkozni, hogyha olyan válsághelyzet lép fel, amit a piac önmagától nem tud megoldani. Szintén nagyon fontos, hogy legyen egy megelőző cselekvési tervünk, illetve hogy létezzenek olyan vészhelyzeti tervek, amelyekhez hasonlót 2006-ban Ausztriában már elkészítettünk. Ott a piac minden résztvevőjével megbeszéltük, hogy milyen jellegű megelőző cselekvési tervre lenne szó, és mindenki üdvözölte ezt a megelőző cselekvési tervet az év elején, ugyanis ebből kiderültek az alkalmazandó eljárások, a különböző szerepkörök és a felelősségek is ilyen sürgősségi helyzetekben. Ezeket a vészhelyzeti terveket mind regionális szinten, mind országos szinten, mind európai szinten megfelelően kell kezelni. A gázkoordinációs csoportot is meg kellene erősíteni, hiszen ezen a szinten lehet adatot cserélni és a különböző intézkedéseket összehangolni, Úgyhogy még egyszer kiemelném a gáz koordinációs csoport fontosságát. Ahol még további pontosításra van szükség, az az, hogy például a nemzeti szabályozó hatóságokat be lehetne vonni a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti tervek kidolgozásába ugyanis mindezek a szereplők rendkívül közel állnak a piachoz, nagyon jó rálátásuk van azzal kapcsolatban, hogy mi történik, éppen ezért a szabályozó hatóságok rendkívül fontos szerepet játszanak. Ezen kívül úgy véljük, hogy a reverse flow témakörben is komolyabb pontosításokra lenne szükség. Ugyanis azokat a csővezetékeket kell elsősorban figyelnünk, amelyek közvetlenül a gyártóhoz kapcsolódnak, tehát közvetlenül a gyártóval kötnek minket össze, de összességében a reverse flow kötelezettségek rendkívül fontosak. Ezt különösen szeretném kiemelni a kelet-európai országok esetében. Ezen kívül úgy véljük, hogy a költségek felhasználásával és az infrastruktúrális beruházásokkal kapcsolatban is pontosítani kellene. Például együttműködhetnének a tagállamok, hiszen egy adott tagállam befektetéseiből nem csak az az egy tagállam profitálhat, hanem meg lehet osztani ezeket a befektetéseket, hogyha ezek több tagállam számára is fontosak és hasznosak. Ezen kívül beszéltünk az elektromos áram és fűtés kérdéséről is, itt beszéltünk a védett ügyfelekről, a védett fogyasztókról. Egyébként a védett fogyasztókat eléggé leszűkítettük. Úgy néz ki, hogy most csak a háztartásokat tekintjük védett fogyasztónak és természetesen a válságkezelésben a védett fogyasztók védelme különösen fontos. Ami a küszöbértékeket illeti, a közösségi vészhelyzet, küszöbértékét magasabbra kellene emelni, és úgy vélem, hogy a regionális és a nemzeti szinten megállapított küszöbértékek sokkal jobbak, mint a közösségi szinten megállapított küszöbértékek. Visszatérve a reverse flow-ra, itt meg kellene néznünk néhány olyan európai régiót, amelyet különösen érintett a válság. Hogyha megnézzük a reverse flow befektetéseket Dél-Kelet-Európában, akkor itt a becslések összesen 80-90 millió eurót mutatnak. De hogyha megnézzük ezen országok gazdasági veszteségét, itt most a hatóságok által benyújtott adatokra támaszkodunk, itt azt látjuk, hogy óriási veszteségeket látunk minden országnál. Tehát ez összességében azt jelenti, hogy nem túl magas befektetések óriási gazdasági veszteségtől tudnának megvédeni minket. Akkor most nézzük meg, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy egy esetleges jövőbeli gázválságnál ki tudjunk lépni a válságból. Nagyon fontos, hogy nagyobb átláthatóság legyen a gázáramlásban és a tárolási szintek területén, itt különösen azon tagállamokra gondolok, amelyeket mondjuk nem érintett közvetlenül a válság. Nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk más tagország tárolási szintjeit, hogy nagyobb átláthatóság legyen. Ismernünk kell az aktuális gázáramlásokat itt is, sokkal jelentősebb átláthatóságra van szükség. Nyilván ez nem versenyképességi szempontból, hanem az ellátás biztonságának szempontjából is fontos ez a kérdés. Ami az infrastruktúrák felhasználását illeti, így sokkal nagyobb rugalmasságra kell törekednünk, a jelenlegi kapacitásokat sokkal jobban fel kell használnunk, és további kapacitásokra is szükségünk van. Észak-Európából, Dél-Kelet-Európába fordítottunk át gáz tíz napon keresztül, és ez a koordinált kapacitás menedzselés nagyon sok problémát megoldott ebben az időszakban. Az infrastruktúrát diversifikálni kell, ez a következő következtetésem, és hát itt fel kell tennünk a kérdést, hogyha lesz közös európai energiapolitika, akkor ennek hogyan kell működnie. Aztán további területek bevonása, például a közel-keleti területek Európához kötése, egy következő fontos kérdés. Az Egyesült Államokban nagyon jó eredményre vezetett az, hogy a belső termelésre is támogat, támaszkodtak, és valószínűleg ezt a nem konvencionális gáz felhasználást az Egyesült Államokban nekünk is meg kellene vizsgálnunk. Aztán itt van a tíz éves befektetési terv, de természetesen azt is biztosítanunk kell, hogy ezek a befektetések tényleg meg is valósuljanak. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a bevezető előadást, és azt is, hogy röviden, tömören adta elő szakértő úr. Most át van Boyen mennek adom meg a szót, aki a Nemzetközi Energia Ügynökségnél a vízhelyzeti főosztály vezetője. Okay. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Rövid előadásom, 5 perces lesz mindössze. Az európai gázpiacról, földgázpiacról fogok beszélni, illetve arról az incidensről, ami tavaly januárjában, vagy hát idén januárban történt, 2009 januárjában, és a tervezett szabályozás és a kapcsolatban mondok el néhány statisztikát. Néhány dián szeretném bemutatni a jelenlegi helyzetet, a földgáz termelés helyzetét Európában, összevetve más nagy régiókkal. 2006 és 2030-as adatok, prognosztizált adatok összehasonlítása van itt, amint látják, 300-ról mintegy 200-ra, 200-ra fog csökkenni a milliárd köbméterben mérve az európai kapacitás. 2030-ra a, a hazai termelés Norvégiát kivéve innen jelentősen csökkenni fog, és importigényünk pedig jelentősen meg fog nőni, főleg a közel-keletről. Ez azt mutatja, hogy kiszolgáltatottságunk tovább nő. 58 86%-ra 2030-ban. Holnap majd megnézzük a rövid távú előrejelzéseket is, 2009-es adatokat is, ezek a hosszú távú 2006-ra alapuló és 2030-ra kivetített értékek. De egy biztos, hogy jelentősen meg fog nőni az igény, és csökken a saját termelés. Ha az egyes országokra nézzük, az orosz import kiesést, akkor az 5 milliárd köbméterből Ukrajna viszi ennek körülbelül a felét, 75 százalékát sikerült a kieső orosz importnak európai tartalékokból pótolni. Németország, Olaszország, Egyesült Királyság főleg ö, tudott erre támaszkodni. A, az LNG és a termelő országok, mint Norvégia és Hollandia is segítettek a, a hiánypótlásban. Ahogy elmondtam már korábban is, már az első naptól kezdve, a kiesés kiértésének napjától kezdve tudható volt, hogy a piaci mechanizmusok működni fognak. Például az Egyesült Királyság és Belgium között is megfordult a gázszolgáltatás iránya, és voltak alternatív hálózatok, amelyekre támaszkodni lehetett. Néhány nap múlva Németország, Horvátország és más lng is például Törökország felé fordultak, és egy hét múlva Magyarország még arra is, volt, arra is képes volt, hogy Szerbiát és Boszniát kisegítette, és megfordult az áramlás iránya Csehország és Szlovákia, illetve Görögország és Bulgária között. Ez a térkép tehát azt mutatja, hogy a reverse flow működött ugyan, de nagyon sok bonyodalom volt vele, nem csak technikai nehézségek, hanem a szerződéses nehézségek elsősorban álltak a gyors reakció útjában. Ugyanis a szerződésekben nincsen az benne, hogy meg lehet fordítani egy csővezetékben a gázáramlás irányát, és erre ugye rákényszerültek egyes országok pirosra a kiemelve, de a szerződések erre nem adtak volna lehetőséget. Tehát ha ezt előre terveznénk a szerződésekben is, a reverse flow-t, az úgynevezett reverse flow-t szerződéses szinten is rendeznénk, akkor még gyorsabb lehetne a reagálás egy kiesésre. Röviden még szólnék a szabályozásról magáról. Miniszteri szintű találkozót szervezett az IEA, az IEA, a NEU október 4-én, ahol a gázellátás biztonságáról volt szó, és három pontos nyilatkozatot adtunk ki. Az első az, hogy a piac működési a legjobb garancia arra, hogy működjön a reakció. Minden ilyen a tagállamnak javítania kell a felkészültségi szintjét, és harmadsorban az IEA, a neu pedig figyelemmel kell kísérnie a nemzet közötti tagállamok szabályozási rendszerét és felkészültségét különleges helyzetekre, és segítenie kell a közös fellépést, a hálózatos fellépést az egész Európai Unión belül. A miniszterek tehát tudják, leszögezték, hogy a gázpiac nem független sem a regionális, sem a globális piactól, és az LNG képes lehet közvetíteni ezen piacok között. és a regionális problémák nagyon gyorsan átcsaphatnak globális problémába, erre fel kell készülni. Ezért a NEU az olajellátás biztonságára vonatkozóan és hasonló ö, ö, szabályozást fogadott el, és gyakorlatokat is szervez valamennyi résztvevő tagállam számára. Ezt maguk a tagállamok is kezdeményezhetik, vagy pedig a mi főigazgatónk rendszeresen gyakorlatokat hajtunk végre, hogy 24 órán belül, vagy 48 órán belül legkésőbb reagálni lehessen. Valamennyi NEU tagállam, amelynek ugye valamennyi EU tagállam tagja, miniszterei egyértelműen azon vannak, hogy elkerüljük a a párhuzamosságokat az Európai Unió és a NEU intézkedései között. Tehát a NEU nem fog olyan dolgokat szabályozni akarni, amit az EU már szabályozott. Figyeljük az európai szabályozást, és ösztönözzük az európai jogalkotást, de nem kívánunk helyette az EU helyet szabályozni. Ez a jelenlegi szabályozás tervezet, vagy rendelettervezet nagyon átfogó. Én csak négy dologra térnék ki. Infrastruktúra, gázellátás, energiaellátás és a gyors reakció infrastruktúrális háttere, ezek a pontok. Általában véve a NEU támogatja mind a négy célkitűzés kapcsán leírtakat, ami az infrastruktúrát illeti az, hogy a földgáz megfelelő mennyiségben lehessen ö, szolgáltatni, olyan infrastruktúrára van szükség, amely a kieséseket tudja kezelni, nem megyek részletekbe, de öt megjegyzésem van a javaslattal kapcsolatban. Nem világos egyelőre, hogy a rendelet tervezet a kapacitást vagy a csúcs igényt kívánja szabályozni. Szerintünk a csúcsigény jobb kiinduló pont, a kapacitást soha nem használjuk, mint mérőszámot. Aztán ezek a szabályozásnak minden helyzetre, és ha korlát nélkül kell vonatkozni, nem látom értelmét a 60 napos határnak. A tranzitot külön kell szabályozni, a szomszédországok egymástól függenek, de ezt előzetesen szerződésben kell lekötni, hogy milyen mennyiségeket lehet tranzitutakon kiesés esetén az országok között szállítani. És a rendeletterv szerint az infrastruktúrális normák, amelyeket be kell tartani, nem eléggé világosak. Szerintünk valamennyi teljes, a teljes gázigényre kell kifejleszteni az infrastruktúrát, a felmerülhető legnagyobb igényre, és ettől nem szabad eltérni. Utolsó megjegyzésem az infrastruktúrával kapcsolatban pedig a földgáztárolás kérdése amint láttuk az utolsó válság idején, 75%-át az orosz kiesett gáznak sikerült tartalékokból, kereskedelmi tartalékokból fedezni, de tudnunk kell, hogy ez kivételes, szerencsés helyzet volt, mert mert a recesszió miatt azért tele voltak a tárolókapacitások, és ez nincs mindig így. És általában a tél végéig ezek ki szoktak örülni ezek a tartaléktárlók, és mi történt volna, ha mondjuk március végéig tart az orosz gáz kiesése? Nem lettünk volna erre felkészültek. Tehát ezek lehetnek, mondom, kereskedelmi tárolók és kormányok által tulajdonolt tárolók, ezek összkapacitását meg kell növelni, és mindig csak kormányzati engedéllyel lehet nyilván gázt tárolni, és a mennyiséget is a kormány szabályozhatja meg. A, a szomszédos országoknak ebben is az együtt kell működniük, hogy mennyiben és kifejleszti tovább tárolókapacitását. Ami a földgázellátást illeti, sajnos az infrastruktúrális normák között különbség van a tagállamok között, és nem véletlen, hogy néha ö, ugye a csővezetekek ö, fizikailag is ö, tönkre mennek. Ö, szerencsére most még működik az infrastruktúra. Ö, egy biztos, hogy a földgázszolgáltatási szerződésekben ö, le kell fektetni azt, hogy a gázellátás folyamatossága folyamatos legyen ö, a fogyasztók érdekében, ebből kell kiindulni, és ez a kötelezettség egyébként ugye benne van már az EU gázpiacát szabályozó irányelben, ezért nem értjük azt, hogy ebben a rendeletben miért kell ezt újra megfogalmazni. Két ö, szabályozási norma van, van egy 7 napos és egy 60 napos kiesésre vonatkozó szabályozási kritérium. Átérek a másik témára, a második témára, az energiaellátásra. Az Európai Unió országai nagyon összefonódottak ilyen szempontból az energiaellátás szempontjából. Egyes országokban 60%-os a földgáz részesedése az energiatermelésben, és ráadásul a a földgáz a legnagyobb komponens minden európai országban, jóval a nap és a szél energia előtt. Tehát továbbra is szükség van gázra, és nyilván a legtöbb egyedi, egyéni fogyasztó is gáz, boiler, gázfűtést használ. Ez a rendelet tervezet nem tér ki a ellenállás biztonságának valamennyi aspektusára, nem elegendő a jelenlegi tervezetben a érintettek körének megfogalmazása, az energiaszolgáltató energia hőerőművek, gáztüzelési hőerőművek kérdését külön kell szabályozni. Ami a megfordított gázáramlást illeti, láttuk azt Írország kapcsán is, hogy nem könnyű megfordítani a földgázáramlásának irányát. Nyugatról keletre például különösen nehéz, és északi országokban is volt ez a gond részben az infrastruktúra hiánya miatt, részben a szerződések miatt. Ezen problémák többségét sikerült időközben megoldani, több előrelépés történt, ahogy a kollega úr is elmondta, de ezek még kis előrelépések. Szükséges, hogy az EU stimulálja ezeket a döntéseket az átállásra. A rendelet kötelezi az egyes kormányokat arra, hogy legalábbis társfinanszírozzák az ilyen irányú infrastruktúra fejlesztést, és a szomszédos országok is legyenek, részesülhessenek egy adott ország fejlesztéseinek gyümölcseiből. Ez jó, hogy ez benne van a szövegben. De a rendelet lehet, hogy egy kicsit túl messzire nyúl, amikor azt mondja, hogy minden érintetnek hajlandónak kell lennie a gázáramlás megfordítására. Ez nem realisztikus elképzelés az egymással összekapcsolt szolgáltatók, ha az infrastruktúrájuk erre nem képes, akkor hiába akarják, ezt nem tudják megvalósítani. Ugyanakkor valóban gond van azzal, hogy minden országban külön normák szabályozzák a reverse flow kérdését. Az utolsó pont pedig a szervezeti felkészültség. A gázellátás megszakadására sokkal gyorsabban kell reagálni, hogy ne történhessen blackout, különösen ne a háztartásokban. Az elektromos áram kimaradását könnyebb orvosolni, ha a gáz ellátás kimarad, akkor gyakorlatilag fagyoskodnak az azzal fűtők, tehát minden országnak azon kell lennie, hogy teljes körülön kiküszöbölje a blackoutot, és ennek nagyon sok szervezeti vonatkozása van, hogy legyen egy kézikönyv, amelyben lehet tudni a bevált gyakorlatokat megismerni, a határokon átnyúló gázvezetékeket úgy kell szabályozni, hogy erre alkalmasak legyenek. Az energiállátás egészéhez hasonlóan a gáz szektorban is fel kell készülni a különleges vészhelyzetek. Köszönöm szépen ezt az első körben adott információt, illetve a javaslat értékelését. Most Marcel Kramer úr kap szót a GIE elnöke. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm, hogy eh, délután szólhatok önökhöz. Megpróbálom rövidre fogni. Úgy gondolom, hogy egyes pontok, amiket én már felvetett, fel szeretnék vetni, már eh, nagyon jó bemutatásra kerültek az előttem szólók által. Először is teljesen világos, hogy a gáz egy nagyon fontos energiai összetevő az energia kínálatban, ezért is ülünk itt, és egyre elismertebb, hogy az egyik legtisztább foszilis fűtőanyag a gáz. Ez a jövő szempontjából is fontos, hiszen minden szeretnénk tisztább környezetet. Ezért logikus, hogy a kormányok meghatározzák azokat a kereteket, amik biztosítják a versenyképességet, és ugyanakkor a gázpiacnak a likviditását problémát. Ez tulajdonképpen a harmadik csomaghoz vezet el, amit ezen a területen már összeállítottak. Nagyon sok munkát kell azonban még a továbbiakban is tenni, annak érdekében, hogy a harmadik csomag valóban alkalmazásra is kerüljön. Ez azt jelenti, hogy itt kapcsolat kell, hogy legyen a között, amit itt megbeszélünk, illetve ami a harmadik csomagban szerepel. Továbbá természetesen fontos az ellátás biztonsága, ez egy rendkívül fontos kérdése az egyik, hogy hogyan kell ezt kezelni, és hogyan lehet kezelni. A beruházásokat, befektetéseket általában a piac vezérli, és itt az a lényeg, hogy az A-ból elkerüljön B-be a gáz. És egy olyan rendszer kell, ami ezt lehetővé teszi. Vannak speciális feladat, feltételek, amik adott esetben azt eredményezhetik, hogy egy-egy kormány kiegészítő infrastruktúrát is szeretne létrehozni, azaz olyat, ami nem piacalapú vagy piaci érdekeltségű. Kérdés, hogy miért akarunk ilyen infrastruktúrát, eh, nyilvánvalóan a biztonság miatt, és mi az, amit a jelenlegi piacok, a jelenlegi intézkedések nem tudnak megoldani. Ez nem egy olyan kérdés, amiben eh, bele fogunk mélyen menni szerintem, de már itt előttem szólók is említették, hogy az egyik eh, kérdés, hogy megfelelő kérdést kapjunk, megfelelő választ kapjunk az első kérdésre. Kérdés az, hogy ott lesz-e a gáz időben azért, hogy aztán ez az kiegészítő vagy többlet infrastruktúra felhasználható legyen. És akkor ott van a kérdés, hogy ki fog fizetni, ez mindig egy nagyon lényeges kérdés. Milyenek a finanszírozási szabályok az országok, illetve a vállalatok számára? Végezetül Mindez hogyan kapcsolódik a jelenlegi szabályozáshoz, illetve a harmadik csomagnak a végrehajtáshoz? Már vannak bizonyos szabályok, amik hát alkalmaznak a tagállamok és a közösségi szinten is. Természetesen ezt mindenki szeretne elkerülni, hogy közpénzeket felesleges beruházásokba fektessék. Ez csak úgy oldható meg, hogyha részletes és folyamatos párbeszédet fogra, folytatnak a kormányok, illetve azok a szakemberek, akik ebben részt tudnak venni. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kramer, für diese... Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen Krámer úrnak ezeket a rövid megjegyzéseket, így lesz majd időnk az érdemi vitára is. És most pedig Engedjék meg, hogy megadjam a szót a következő előadónak. Mark Oliver Betzüge professzorról van szó, aki az EVI, tehát az Energia Gazdasági Kutatóközpont vezetője Kölnben. Becüge professzor úr, öné a szó. I'm glad to be here to... Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek, és uh beszámolhatok néhány kérdésről, pontosan kettőt. A Kölnben végeztünk egy részletes elemzést a válságról, és itt sok minden olyan van, amit már az előttem szólók is elmondtak, de szeretnénk el ebből az elemzésnek az eredményeit is felhasználni, annak érdekében, hogy a terv, szabályozás tervezethez ezzel hozzájáruljunk. Először is volt ugye egy gázellátási fennakadás, az Ukrajnából évő gázról volt itt szó, és ennek következtében nagy változás volt az európai gáz áramlás irányában. Általában télen mindig kelet-nyugat irányú ez az áramlás, és van a legalacsonyabb költség megoldható áramlás, amit figyelembe szoktak venni. És ebben az esetben meg kellett változtatni bizonyos gáz áramlásokat, ellenkező irányba kellett áramoltatni. Már elhangzott és bemutatásra kerültek dolgok. A modell nagyon világosan mutatja, hogy a legolcsóbb eljutatása a gáznak az volt, hogy az olasz és a német tározókból áramoltattak ki gázt. Még egy két fontos dolog kiderül ebből, hogy a legolcsóbb optimális kiszállítás az nem lett volna lehetséges, Kelet-Európát teljesen ellátni a válság idején, még a legolcsóbb megoldás esetében sem. Még hogyha egy központi tervező lett volna, akkor sem lehetett volna ez lehetséges, mert egyszerűen fizikailag nem volt lehetséges. Tehát mindenképpen voltak különböző fennakadások. A modellt nem lehet összehasonlítani a tényleges fennakadással, ugyanis bizonyos adatok hiányoznak, de az biztos, hogy itt a fennakadás egyszerűen el kerülhetetlen volt, mert a hálózaton voltak fizikai ö, ö, akadályok. Az optimális reagálás nagyon fontos. Az olasz tározók például ö, nagyobb mértékben felhasználásra kerülhettek volna, mint ahogy felkerültek. Ez a válság mindenképpen felvett bizonyos kérdéseket arról, hogy hogyan működtették az olasz tározó rendszereket. A modellel azt is megpróbáltuk kiszámolni, hogy milyen hatánya van a marginális költség szempontból, és láttuk a különbségeket az árak vonatkozásában. Ami itt látható, a piros területek azok, ahol nem lehetett volna, a modell nem tudta volna semmiképpen ellátni ezeket a területeket a felakadás ideje alatt, és ez, mm, ezeket nem is tudták elleni. Az át-differencia, ami a német kereskedelmi csomóponton keresztül került kiszámításra, azt mutatta, hogy az egész nyugat-európai területet tulajdonképpen ez a válság igazából nem érintette. Tehát maga ez a fennakadás nagyon is Kelet-Európára koncentrálódott nem minden kapacitás területen voltak képesek megfordítani a gázáramlás irányát, ezért végeztünk különböző szimulációkat, feltételezve, hogy minden hálózati szakasz képes lenne ellenkező áramolást is biztosítani. Ha ez lehetséges lett volna, még akkor is lettek volna fennakadások, ebben a konkrét válság esetben a két irányú áramoltatás nem önmagában nem oldja meg teljes mértékben a problémát. A legnagyobb egyébként a Törökországból Bulgáriába menő áramlás, Bulgáriát, Romániát, hogyha délről le lehet látni, az mindenképpen segít, és akkor csökkenhetnek a piros foltok a térképen. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenképpen infrastruktúrára van szükség, ami a kétirányú áramlást megvalósítja. Fontos kérdés az is, hogy kritikus szintűek voltak a tárolási mennyiségek. Európa szerencsés volt bizonyos területen, amit látunk sok európai országban, 2008-ban, 2009-ben is a tárolási szintek meglehetősen alacsonyak, alacsonyabbak például, mint voltak 2007-ben, 2009-ben, hasonló átlaghőmérséklet mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon lementek a tárolási szintek, mint ahogy ez a korábbi években volt. Miért problémás ez? Nyilvánvalóan problémás ez, mert volt egy további elem, ami sokat segített, ez pedig a pénzügyi és gazdasági válság, ami azt jelenti, hogy nagyon leesett a gáz kereslete Európában. Szimuláltuk a tárolási szinteket. Mi lett volna akkor, hogyha a 2007-es, 2008-as igényszint jelentkezett volna ugyanolyan hőmérsékleti viszonyok mellett, akkor április végére egy teljesen kifogyott volna a gáz. Egy elhúzódó válság, vagy egy februári válság esetén Európa nem kapott volna kellő ellátást. És hogyha ehhez még hozzáadjuk a kemény telet, akkor ez komoly problémákat vet fel ez egy illusztráció csak, ami elvonatkoztat mindenféle reagálástól, illetve hogy mi történhetett volna egy alacsonyabb szintű tárolás esetén. De egyetemén látható, hogy itten azért a szerencsének jelentős szerepe volt, meg annak is, hogy viszony, és ezért volt viszonylag könnyen kezelhető ez a válság miket, mit lehet levonni tanulságként mindebből. A modellünk az az ideális világot tünteti fel, és azt nézzük, hogy mi volt. Azt tapasztaltuk, hogy a gázipar meglehetősen közel van a legkisebb költség elvű modellhez. Az olasz tározókban lévő betározott gázak a felhasználása de a gázipar mindent megtett, amit tudott tenni, figyelembe véve a fizikai akadályokat is. A reagálása és az együttműködési készsége az iparágnak magas szintű volt, ennek ellenére voltak problémák, és így sikerült azonban minimálisra csökkenteni a fennakadásokat hogy szükséges-e valamilyen fellépés, e, ez is célja volt a vizsgálatunknak. E, vannak fizikai szűk keresztmetszetek, Európában, hogyha meg kell fordítani a gáz áramlás irányát, akkor ezek a szűk keresztmetszetek jelentkeznek, egyébként nem jelentkeznek a piacon. A biztonság fokozása érdekében nyilvánvaló, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket fel kell oldani. Ez a legnagyobb prioritás. Második dolog, hogy láttuk, hogy nem volt elég a tározott gázmennyiség, illetve nem lett volna elég, hogyha magasabb lett volna az igény, vagy hidegebb lett volna a tél illetve hogyha tovább tartott volna ez a válság, mint ameddig tartott. Tehát itt a második terület, amin el kell gondolkodni, ez a tárolt mennyiség. Vannak bizonyos korlátai a határon átnyúló szolidaritásnak, ez meg is mutatkozott bizonyos mértékig Olaszország esetében, Szlovákiánál részben, és a harmadik kérdés az pedig a határon átnyúló szolidaritás. Hogyan lehet ezt fenntartani, hogyha egy elhúzódó válság jelentkezik? És a negyedik kérdés, amivel még foglalkozni kell, hogy nem tehát szükségtelenül túl bonyolult válságkezelés tapasztaltunk. A, nem volt elegendő a harmonizáció és az átláthatósága sem az adhok együttműködés megvalósult a felügyelő hatóságok között is, de jobb lenne, hogyha világos szabályok lennének, és adott esetben még kicsit egyszerűbbek vagy kevesebb lenne a vállalatokra háruló korlát. Mindezekből, amit levonhatunk tanulságnak, az, hogy nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy európai szintű megközelítéssel kezeljük ezt a kérdéskört. Fontos a szubszidiaritási kérdés a válságok esetére ugyancsak nagyon fontos, hogy a, a szabványosítás, a harmonizáció és a koordináció megvalósuljon egész Európában. Ez segítheti a jövőben a válságkezelést. A következő négy területen fontos tovább lépni. Megmuta, kiderült, hogy a piac és a versenyképes vállalatok nagyon gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre, és nehézségek leginkább a, a szállítás megszervezése területén mutatkoztak. És legjobb, hogyha ott használják fel a gázt, ahol leginkább szükség van rá. De a sürgősségi tervek azok túlzottan mereveknek mutatkoztak, és ez káros, mert nem teszi lehetővé a rugalmas piaci magatartást. Ezért úgy gondoljuk, hogy a szükségtervek azok nem kellően rugalmasak. Továbbá nem vagyunk meggyőződve arról, hogy egy válság esetén az állami engedélyek és eljárások azok megfelelő piaci magatartást eredményeznek alapvetően ö, árjelzéssel és a ver, ö, versenyképes piaci jelzésekkel ö, kezelhető ez leginkább. Nem igazán ö, gazdaságilag kifizetődőek bizonyos útvonalok és vannak olyan útvonalak, ahol ez nem is várható el, hogy kétirányú áramlás legyen. El kell kerülni a szükségtelen beruházásokat, és ahogy már elmondtuk, az úgy tűnik, hogy nem elég mindez a kétirányú áramlás ahhoz, hogy a biztonságot garantálni tudjuk. Tehát fontos ezért a hatástanulmányok elkészítése és ezeknek a kritériumoknak a vizsgálata. Vannak olyan országok is, amelyek N-1 egyel biztonságban tekinthetőek, ugyanakkor még sincsenek biztonságban. Vannak javaslataink arra, hogy hogyan javas, javítsuk a jelenlegi javaslatokat, Az először is azt javasoljuk, hogy egyértelműen kerüljenek elkülönítésre a versenyképes piaci szegmensek, ott úgy gondoljuk, hogy meg kell bízni még válság esetén is a piaci mechanizmusokban. Itt nyilvánvalóan a legnagyobb veszély az az, hogy az egyes tagállamok beavatkoznak, és ettől csorbulnak a, még akár a tulajdonosi jogok is, és a nemzeti célokat helyezik előtérbe az európai szolidaritással szemben. Ez még a versenyképes piaci szegmensnél is előfordulhat. Ez, úgy gondoljuk, hogy a legjobb megoldás az nem az, hogy a bizottság avatkozzon bele ezekbe az ügyekbe, hanem sokkal jobban megfelelne hogyha egyéb, hogyha szankcionálnák valahogy a nem szolidáris beavat fellépést. A másik pedig, hogy még a válság esetén is a piac működését érdemes előtérbe helyezni. Ehhez viszont szabványosítás, harmonizáció szükséges, illetve egyszerűsített eljárás a válságok esetére. Végezetül pedig azt javasoljuk, hogy az N-1-es megoldást rendszer alapú megközelítéssel helyettesítsük. Mert itt az egész európai képet fontos nézni, mert hogyha az N-1-es szintet vizsgáljuk csak, akkor különböző országok kimaradnak, és a teljes képet nem kapjuk meg. Tehát egy európai szintű modellezésre van szükség, tehát az európai 27-ekre kell ezt kidolgozni. Egyértelmű véleményünk, hogy az infrastruktúrára kell koncentrálni Európában, nem pedig az eljárásokra. Az eljárások nagyon jók és segítenek, de sosem elegendőek. Csak akkor lesz kellő biztonságú ellátás, hogyha az infrastruktúra és a volumen is megvan, ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy hol vannak felesleges redondás kapacitások, illetve mert a redondás kapacitások azok pénzügyi veszteséget okoznak. Másodszorban pedig nagyon fontosak a tárolt mennyiségek, ezt fontos nyomon követni, illetve köz, hozzá kell járulni ahhoz, hogy ahogy már az előttem szólók is mondták, hogy megfelelőek legyenek a tárolási szintek. Köszönjük szépen, akkor most valóban nagyon sok információ zúdult ránk hirtelen. Most ö, ö, szeretném mindenkinek a lehetőséget megadni, aki kérdezni szeretne, vagy hozzáfűzni bármit, hogy megkapja azt. Vidal Kvadrasz úri elsőként a szó, és kérem most a kollégákat, hogy jelentkezzenek, és a titkárság képviselője felírja őket, önöket a jelentkezés sorrendjében. Alelnök úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Függetlenül attól, hogy a vita után, mint előadó, rövid konklúziót fogok megfogalmazni. A vita jelenlegi stádiumában is szeretnék hozzászólni. Először is szeretnék tényleg szívből köszönetet mondani a meghallgatás minden egyes résztvevőjének. Nagyon örülünk annak, hogy eljöttek ide az Európai Parlamentbe, és tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt nagyon gazdag tartalommal teli előadásokat hallhattunk tőlük. És ezen túl úgy gondolom, hogy az itteni szakbizottság tagjai számára rendkívül örömteli az, hogy minden egyes pont, amit önök megemlítettek, és minden egyes téma, amit érintettek, tulajdonképpen maximálisan illeszkedik a mi aggájainkhoz, a mi véleményünkhöz, azokhoz a témakörökhöz, amikről mi szeretnénk beszélni. Ez tényleg nagy öröm nekünk, mert előfordul, hogy meghallgatások alkalmával olyan előadásokat kell meghallgatnunk, amelyek távol esnek az eredeti témától. De most rendkívül örülök, hogy mind a négy előadó pontosan arról beszélt, ami minket is érdekel, és pontosan olyan módon fejtette ki a véleményét, úgyhogy ez nagyon megnyugtató a számunkra. De van itt két olyan pont, amit mindenképp szeretnék felvetni, annak érdekében, hogy további megjegyzéseket hallhassunk ezekről a témákról. Az egyik a védett fogyasztó. Tulajdonképpen senki nem ment be a részletekbe, többen is megemlítették a védett fogyasztókat, de jó lenne, hogyha néhány részletet is hallhatnánk erről a fogyasztói csoportról. A másik, amit szeretnék megemlíteni, az pedig az, hogy az N-1 szabálya kapcsolatban, kritériuma kapcsolatban hallottam némi egyértelműen megfogalmazott kritikát. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsikét részletesebb elemzésbe bocsátkoznának az N-1 technikai megvalósításával kapcsolatban. Tehát várom, hogy az N-1 megközelítés miért okoz problémát, és hogy mi az akadálya annak, hogy ez valóban jó eszköz legyen a kezünkben. Dank. Köszönjük szépen. Most azt javaslom, hogy néhány jelentkezőnek előbb adjuk meg a szót, például Kavajó kollégának, és utána majd új kört kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadóinknak ezeket a nagyon izgalmas előadásokat. Az utolsó előadóval különösen egyetértek a tény tekintetében, hogy elsősorban az infrastruktúra fejlesztésre kell odafigyelnünk, és azok finanszírozására, illetve a párhuzamosságok, redundáns kapacitások elkerülésére. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Először is nyilvánvaló, hogy további diversifikációra van szükség az infrastruktúra területén és az ellátás területén egyaránt. Ahhoz, hogy ezt Európában növelni lehessen a diverzitást, nem lehet egyre jobban olyan országok felé fordulnunk, mint például Afrika nyugati partján fekvő országok, vagy az Atlanti-óceán térségének országai, és az LNG-nek nem lehetne ez a feladata, hogy Nyugat-Európát jobban összekösse, például Nyugat-Afrikával? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy milyen típusú beruházások valósuljanak meg. Nyilvánvaló, hogy a földgáz kapcsán, mint más energiahorozó kapcsán is, ez egy örök dilemma, hogy egyszer kell modernizálni is, ellátás garanciáját biztosítani, környezetbarátabbá válni, mindezt tehát egyszerre beruházásokkal. Ön beszélt a stimulusok fontosságáról. Szerintem mindaz, amit a szövegben megfogalmazódik, ez nem elegendő. Én portugál vagyok, és nálunk biztos, hogy ez nem elegendő. Az LNG terminálokból vesszük általában a földgázt, Algériától és Spanyolországtól függünk, és óriási strukturális pénzeket fordítottunk ezekre a fejlesztésekre. Most a pénzügyi válság kapcsán azonban felmerült, hogy mennyiben lesz, lesz ez az óriási kapacitás finanszírozható a jövőben. Köszönjük. Svoboda képviselő úr kapja meg a szót most. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozni szeretnék az előadóhoz, én vagyok ugye az árnyék, a Shadow. Nagyon pontos javaslatok hangzottak el. Nekem mégis van három kérdésem. Az egyik Vidal Quadras úr kérdéséhez csatlakozik, hogy az úgynevezett protected customer, a védett fogyasztó fogalma ö, hogyan fogalmazódik meg. Ugye a bizottsági javaslat meglehetősen lazán ö, definiálja ezt a fogalmat és a tagállamok és a bizottság közötti kompetenciáloszlást, ezért én azt kérdezem, hogy ez szűk fogalomként értsük-e, amely egységes lesz Európa szerte, vagy pedig az egyes tagállamokra rá lehet bízni, hogy hogyan definiálják a protected customer vagy consumer fogalmát. És hogy akár ez a fogalom átmehet-e az áramellátás körébe is. A második a tárlókapacitások kérdése számomra. A portugál kolléganő kérdése is az LNG-ket érinti, az LNG tárlókat, hiszen elsősorban így lehet a gázt tárolni, de több előadónk is érintette, illetve akár részletesen is kezelte ezt a témát, hogy a rendelet mennyiben fogja kötelezni valóban a tagállamokat ezen kapacitások kibővítésére. Ugye a liberalizációs csomag is elindult, és ennek kapcsán egészen eltérő vélemények is elhangzottak. És nem egyértelmű, hogy tényleg mennyi gázt érdemes, a tagállamonként tárolni, hiszen azért ez is egy drága dolog, ez egy gazdasági, politikai ö, döntés Ausztriában. Nekünk viszonylag komoly tárolókapacitásunk van, de lehet, hogy ez más országokat másképp érint, másképp fogalmazzák meg ezt a problémát. Harmadik kérdésem pedig a gáz, földgáz, ipar és a bizottság közti párbeszéddel kapcsolatos. Ugye állítólag sok titkos háttérmegegyezés történik, egyes adatokat nem mindenki tudhat. Sörcer urat kérdezem, hogy a szabályozó mit tehet ilyenkor? Ön, önöknek megvan a megfelelő információjuk, és önöknek is van esetleg titoktartási kötelezettségük, akár az Európai Bizottsággal szemben is? Ö, tehát hogyan lehetne ezt a ö, területet egy kicsit kipucolni? átláthatóság tekintetében. Simánszki úr kap most szót. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az első általános kérdés valamennyi előadónkhoz intézem. Tudjuk-e egyáltalán, hogy körülbelül milyen pénzügyi vonatkozása lesz ennek az új rendeletnek, az N-1 szabályra való tekintettel különösen. A gáz visszafordítás költségeit ismerjük-e, illetve a bizottság által javasolt időterv, ha megvalósulna, akkor ez milyen közvetlen és középtávú terheket ró az iparra? Vannak-e már hatástanulmányok arra vonatkozóan, hogy ez milyen hatással lesz ez az új szabályozás az iparra? és lenne egy speciális kérdésem is Becüge úrhoz. Említette, hogy a legutolsó gázválság során sok korlátozást kellett bevezetni, főleg a határon átnyúló együttműködés kapcsán merültek ezek föl. Miért kellett ezekre sort keríteni? Politikai, gazdasági vagy egyéb oka volt ezen korlátozásoknak? Köszönöm. Még egy felszólalót hallgatnánk meg, és akkor utána, ha egyetértenek az előadóink, akkor a válaszoké a szó. Köszönöm a szót. Elnök úr, szeretnék visszatérni a 2009. januári válságra. Szlovákiát is súlyosan érintette ez a gázkiesés, és el kell mondani, le kell szögezni, hogy a szlovák köztársaságnak viszonylag nagyok, vagy hát óriásiak a gáztartalékai, és a fogyasztás szempontjából nem volt gondunk, tehát el tudtuk látni a lakosságot még a válság idején is, tehát a gazdaságunkat nem érintette közvetlenül a probléma mégis, ugyanakkor fűtéskiesés volt Szlovákiában. Három héten át le kellett zárni bizonyos üzemeket. És ez azért történt így, mert a meglé, egyébként meglévő gáztartalékainkat nyugati cégek tulajdonolják, és nem bocsátották rendelkezésre a tartalékokat. A cseh köztársaság is elítélendő módon cselekedett, amennyiben nem tette lehetővé a szlovák köztársaságba irányuló transfert. Valamelyen segítettek a cseh szakértők végül a szlovák szakértőknek, de nem transfer formájában tehát hiába van ott nálunk a gáz, a jövőben abba is be kell fektetni, hogy ne csak fizikailag határozzuk meg, hogy hol vannak a gáztárolók, melyik országban, hanem hogy azt is szabályozzuk, hogy ki és mikor férhet ezekhez hozzá, mert egyébként az a helyzet adódhat, mint nálunk is, hogy hiába vannak Szlovákiában ezek a tárolók, a tulajdonosok nem engedték a hozzáférést. Köszönöm szépen! Még nagyon sokan jelentkeztek szóra, nem tudom, hogy hogy kérhetem, elvárhatom-e az előadóinktól, hogy maradjanak még, és belefér az időjükbe, hogyha sok kérdést meghallgatunk. Azt mondják, hogy igen. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm előadóinknak ezeket az igen hasznos előadásokat. Két kérdésem van. Az egyik Becsüge úr egyik megjegyzésére reflektál. Ön ugyanis azt mondta, hogy nincsen igazán a határokon átnyúló szolidaritás az EU-n belül. A tagállamok között szolidaritás. Szeretném, hogyha ezt egy kicsit specifikálná, hogy pontosan mire utal, amikor ezt mondja, és ön szerint milyen előzetes együttműködési forma felelne meg a szolidaritás kritériumának. Tehát mit kellene az egyes tagállamoknak tenniük egymás felé, milyen gesztussal, vagy akár szerződéses kötelezettséggel kéne felkészülniük ilyen helyzetekre. Tehát van-e technikai kritériuma, objektiválható kritériuma a szolidaritásnak, ami által egyébként a, a, hely, a dolog politikuma esetleg egy kicsit élét veszteni. A második kérdésem pedig Smölcer úrhoz szól, illetve ugyancsak Becsüge úrhoz még egyszer. Mindketten beszéltek arról, és sok szakértő is elmondja ezt, hogy további infrastruktúrális beruházásokra lenne szükség. Amiről azonban senki nem beszélt, az az, hogy mennyiben szolgálják adott esetben ilyen beruházások a gáz felhasználást, mennyiben csökkentik, a, a takarékosságot mennyiben ösztönzik. Nem inkább a takarékosság irányába kellene -e ellépnünk, gazdasági és ökológiai megfontolásokból. Tehát valóban több infrastruktúra kell, vagy pedig lehetne takarékoskodni is. Senki nem említette ugyanis a takarékosság fogalmát, Tehát szerintem a racionális stratégiának mindenképpen ez is része, és jó lenne, hogyha hallanánk róla valamit. Köszönöm. Ha megengedik, akkor most előadóinknak adom meg a szót, hogy reagáljanak az elhangzott kérdésekre. Először Smölcer úrnak. A Protected Customer kifejezés definíciójával kezdeném. Véleményünk szerint világossá kell tenni ezt a fogalmat a rendeletben egyértelművé, és lehetőség szerint nem kell korlátozni azt, tehát ne legyen restriktív a megfogalmazás. Figyelemben kell vennünk ugyanis, hogy különösen a nagyfogyasztók, az ipar rendelkezik embernek is rendelkeznie is kell bizonyos helyettesítési kapacitással, és ezekre támaszkodniuk is kell a Protected Customer kapcsán. Tehát legyen benne a definícióban ez a fajta ö, helyettesítési opció. A másik kérdés, amire reagálnék most, a, arra a kötelezettségre irányult, ö, amelyel a tulajdonosok rendelkeznek, ugye Szlovákiában elhangzott, hogy nem lehetett hozzáférni a magántulajdonban levő tárolókhoz. Nos, azon országokban, ahol nincsenek tárolók, vagy nem megfelelő mennyiségben vannak ilyenek, ott nyilvánvalóan ez óriási költséget jelenthet, és ilyen esetekben a liberalizált piac adja meg a választ arra, hogy hogy lehet bértároltatni, tehát nincs kapacitás ezek felépítésére, akkor fizetni kell más országnak a tárolásért piaci ö, szempontok alkalmazásával. A hangsúlynak pedig azon kell lenni, hogy ez transzparens legyen minden ilyen megállapodás, tehát a hozzáférés a szerződésekben világosan szabályozott legyen, és valamennyi piaci szereplőnek legyen valamilyen lehetősége kiegészítő kapacitásokhoz hozzáférnie. Egy másik kérdés a monitoringra vonatkozott, hogy hogyan lehet az ellátás biztonságát folyamatosan figyelemmel követni. Äh, Nyilván ez az is hozzátartozik, hogy a földgáz termelés és a földgáz fogyasztást egyaránt párhuzamosan figyelni kell, és világos jogalap kell, hogy szabályozza azt, hogy milyen esetekben lehet a szerződésekben rugalmas feltételeket alkalmazni. Én már hallottam olyan például, hogy 15 ig terjedő rugalmasság volt lefektetve egy szerződésben. Eleve a szerződéseket rugalmasan kell megfogalmazni, ugyanakkor világosan, hogy a hatóságok figyelemmel tudják kísérni azt, hogy a szerződéses kötelezettségek tükrében is mennyire kezelhető adott esetben egy válsághelyzet. Az N-1 szabályról röviden. Szerintem ez egy jó szabály. Látjuk, hogy főleg a reverse flow befektetések kapcsán, amikor ezek nem igényelnek óriási költséget, tehát néha kevés pénzből is megoldhatók. Jó lehetőséget ad ez a szabály a befektetés tervezésére. Az 5-1-nél csak arra kell vigyázni, hogy világosan elváljék egymástól az infrastruktúrális kapacitásbővítés és a, a gázszállítás kérdése. Az a véleményünk, hogy ezt a kettőt világosan el kell választani az N-1 kapcsán egymástól. Köszönjük, Krámer úr kap most szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hogyha megengedik, akkor eh, néhány kérdéssel foglalkoznék ezekkel, amik eh, remélhetőleg kellően kitárgyalásra kerülnek. Az első pont, amit felvetnék, és amire válaszolni szeretnék, ez a eh, cseppfolyós vagy folyékony földgáz kérdése, illetve az atlanti ö, ö, amiben benne van ugye a nyugat-afrikai folyékony földgáz is. Számos projekt van folyamatban, kialakulóban. Az iparág keresi a lehetőségeket és törekszik az ellátás diversifikálására. Ugye a cseppfolyós földgázhoz kellenek olyan terminálok is, ahol ezeket visszaalakítják gázzá Belgiumban és Rotterdamban is vannak projektek, és a mediterrán térségben ugyancsak több helyen. Tehát nagyon nagy előrelépés történt, történik egészen a közelmúltig. A fő aggodalom az az volt, hogy nagyon jó, hogy van egy ö, terminál, csak lesz-e vajon ö, ö, folyékony földgáz. Egy ö, a nem hagyományos gáztermelése az Egyesült Államokban a, új lehetőséget teremtett, és számos európai országban is van lehetőség erre. A kérdés az az, hogy lehet-e megfelelő megoldást találni az ipar és a kormány, arra, hogy az ipar és a kormány közösen aknázza ki ezt a lehetőséget. Hát ezeket majd meg kell nézni. Ez azt jelenti, hogy a nem szokványos gáz magasabb szintre került a napirenden. Tehát a több cseppfolyós földgáz LNG terminálnak a képítése, ez egy dolog, figyelembe véve a piaci helyzetet, és az a kérdés, hogy ez jelentősen segíthet-e a sebezhetőség csökkentésében, illetve a gázellátás fennakadásának kivédésében. Európa számtalan helyi, területén vannak ugyan előrelépések, de hiányoznak egyes vezeték szakaszok is. Tapasztalatunk az az iparákban, hogy természetesen a beruházás az mindenképpen egy kritikus kérdés, nem olyan egyszerű beruházót találni, de ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy a nagy vállalatok és a nagy beruházási befektetési alapok meg akarják vizsgálni ezt a kérdést. Ők mindig azt kérdezik, hogy meg lesz-e az a megtérülés, amit szükség van, és a kockázat, mennyire kockázatos az üzlet. Hogyha mondjuk egy határon átnyúló összekapcsolást kell képítenem, meg lesz-e mindkét oldalról a megfelelő megtérülése vannak olyan területek vagy e-, esetek, amikor ez felettébb kétséges és nyilvánvaló, hogy ezzel kell fokoznia, foglalkoznia az új ö, szabályozó ö, testületnek is. Hogyha mind a két, határ mindkét oldalán megvannak a megfelelő megterülések, akkor meg lehet valósítani ezeket a határon át nyúló ö, pontokat is. De egyelőre ez nem minden esetben van így. Tehát ez olyan, mint egy ilyen patchwork, tehát ilyen mozaik kép, tehát egyrészt fontos szerepük van itt a nemzeti szabályozó hatóságoknak is. Ez mindenképpen egy olyan helyzet, ami valamennyünket érinti, tehát ezért együtt is kell, hogy megoldjuk. Volt egy másik kérdés a tárolással kapcsolatban. Elég sok tározóval kapcsolatos kezdeményezés van egész Európában. Természetesen ez geológiai kérdés, mert nem mindenütt alkalmas az altalaj gáztározók kialakítására. Számos projekt van folyamatban, és az is kérdés, hogy lesznek-e majd olyanok, akik használják ezeket a tároló tározó kapacitásokat, lehet-e szerződést kötni, és meg lesz-e a megfelelő megtérülés, és hogyha megnézik az egyéb alternatívákat, akkor ez a megtérülés elegendő-e. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy azonnal elő kell írni a kötelező tározás, tárolási szinteket. Meg kell nézni, hogy hol vannak igazából a szűk keresztmetszetek ilyen-olyan forgatókönyv mellett. Ezekről beszéltünk Kölnben, de le, mindenképpen még további tárolá, tározó kapacitásokra szükség van, és ez valamilyen módon, valamilyen állami finanszírozással ezeket meg kellene oldani. Végezetül pedig a pénzügyi hatása az N-1-nek. Ugye megint csak forgatókönyv kérdése a dolog, de lehet azt mondani, hogy ha ilyen vagy olyan intézkedést alkalmazunk, akkor ez több milliárd euróba is kerülhet. És a végső felvetés vezik, hogy a hatékonyság rendkívül fontos, ez így igaz, és biztos, hogy infrastruktúrával foglalkozó vállalat mindenképpen támogatjuk mindazon kezdeményezéseket, amik a hatékonyságot növelik, és fontos, hogy ez csökkentse a költségeket és a sebezhetőséget, erre törekszünk. Köszönöm. Köszönjük. Pajman úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék kiragadni néhány kérdést, és szeretnék ezekre választ adni. Először is nézzük a védett fogyasztókat. Egyáltalán kiket értünk védett fogyasztók alatt? Hát ez tulajdonképpen olyan kérdés, amit a politikusoknak kell megválaszolni. Tegyük fel, hogy a politikusok oldaláról közelítjük meg a kérdést, tehát kit akarnak ők megvédeni a gázellátás problémáitól. Tehát tulajdonképpen itt olyan fogyasztókról van szó, akik mondjuk nem szerződéses TSO-k, vagy pedig upstream részei a rendszernek, vagy akiknek nincsen más alternatívájuk, hogyha az alapvető gázellátás megszűnik, vagy problémás. Aztán hallottunk itt némi szkeptikus véleményt az N-1 szabályjal kapcsolatban. Hát én magam nem vagyok szkeptikus. Természetesen én is feltettem magamnak kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy a rendeletben hogyan jelent meg az N-1 szabály, de összességében az N-1 kritériuma kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy egy államnak vagy egy régiónak fel kell készülnie arra, hogy mi történik akkor, hogyha a legnagyobb infrastruktúrájával valamilyen probléma történik. Tehát nem feltétlenül az ellátással, hanem a legjelentősebb struktúrájával. Ezekre az esetekre kell felkészülni hogy a csővezetékekkel akkor mi történik, hogy hogyan tudjuk uh, átszervezni a rendszereket, hogyha a legjelentősebb infrastruktúrával valamilyen probléma történik. Ez azt jelenti, hogyha a legjelentősebb résszel, az infrastruktúra legjelentősebb részével problémák történnek, akkor erre a problémára is fel kell készülni, és ez nagyon jó ötlet. Ami magát a tárolást illeti, Krémer kollégám is utalt már erre, itt nem feltétlenül a kereskedelmi problémákra kell gondolnunk, hanem inkább azokra a kezdeményezésekre, amelyeket nehezen tudunk megfogni, mert amelyek nem feltétlenül tőlünk függenek, mondjuk esetleg olyan körülmények, olyan feltételek a tárolással kapcsolatban, amiket nehezen tudunk mérni felmerült annak az alapötlete, hogy valamilyen minimális kötelező tárolási szintet meg kellene állapítani minden egyes országban, de hogyha úgy döntünk, hogy a piac megfelelőképpen szabályozza magát, és hagyjuk a piacot működni, akkor ennek magától létre is kell jönnie. Hogyha kötelező tárolási szintről beszélünk, akkor azt kell megbeszélnünk, hogy erre regionális szinten, vagy állami szinten, tehát ország szinten van szükség, és hogy mi legyen ez a szint, ami valóban segíthet a vészhelyzetek megoldására. Tegyük fel, hogy mondjuk Magyarország vagy Olaszország meghoz egy döntést azzal kapcsolatban, hogy mennyi legyen a kötelező minimális tárolási szint, de hát ez nem olyan megoldás, ami minden egyes országra ráhúzható, mert nagyon is függ az adott ország specificitásaitól. Aztán az LNG-nél, hát nagyon sok LNG terminált láttunk az utóbbi időben, nagyon sok ötlet felmerült. Az Egyesült Királyság nagyon is jó példa a cseppfolyósított földgáz ellátással kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy amennyiben erre szükség lesz, a nyugat-európai ellátás már eléggé jól megoldottnak tekinthető de azért van itt némi kitettség, ugyanis a nemzet nemzetközi piacnak, a világpiacnak eléggé ki vagyunk azért szolgáltatva. Ami a csővezetékek összekötetését illeti, ez eléggé kicsi, regionális szinten működik, és én úgy vélem, hogy az LNG sokkal rugalmasabb forrás, mert a csövezetékek miatt egyszerűen jobb az ellátottság, és sokkal rugalmasabb az ellátás. Afrikát, a közel-keletet kell kiinduló országnak tekintenünk, és egyelőre úgy tűnik, hogy nincsen probléma az LNG-vel. De hogyha megnézzük, hogy mi történik, hogyha valamilyen nemzetközi, valamilyen világpiac részévé válunk, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az olaj is könnyen mozgatható mondjuk tankhajókon, és teljes mértékben elképzelhető, hogy mondjuk Kína és India ugyanazokból a forrásokból szerezze be ezeket az alapvető energiatermékeket. Ami magát a rendeletet illeti, a rendeletben már beszélünk arról, hogy a megfordított áramlással kapcsolatos befektetések, illetve a gazdasági veszteség milyen arányban és milyen kapcsolatban állnak egymással de ne feledjük, hogy bármilyen rendeletet fogalmazzunk is meg, mindegyiknek az a lényege, hogy a gazdasági veszteséget csökkentsük, és a háztartásokat megvédjük a gázellátás, illetve az energiaellátás akadozásától, és ennek negatív következményeitől. Úgyhogy tulajdonképpen valamilyen biztosítási prémiumot kellene adni ezeknek a befektetéseknek, mert ezek gazdasági veszteséget tudnak megakadályozni. Azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket intézték hozzám. Köszönöm. Köszönjük, Becüge úr. Én azokkal a kérdésekkel kezdem, amelyeket kifejezetten én kaptam, és utána a többire is reflektálok, ha tudok. A határokon átnyúló szolidaritás tekintetében tisztáznunk kell, hogy legalábbis tudtommal de nincs arra bizonyíték, hogy ez hiányzott. Ugyanakkor modellünk alapján felmerülnek bizonyos kérdések, különösen az olasz <clears throat> tárlók kapcsán és a szlovákiai helyzet kapcsán a válság vége felé, tehát azzal kapcsolatban, ami ott történt. Itt csak anekdotikus bizonyítékunk van arra, meg néhány sajtóhír, hogy hiányzott a szolidaritás, de nincs valódi hard bizonyítékunk erre. De mindenképpen foglalkozni érdemes a kérdéssel, és lehet talán ezt is szabályozni. Biztos, hogy segít a helyzeten, helyzetnek az, hogyha normák alapján harmonizált kritériumok mondják ki azt, hogy mi ilyen típusú ellátási biztonságot kell fenntartani, és mikor van szükség jól definiált szolidaritásra. Ugye, ha a tél közepén vagyunk, és már van ez a helyzet, hirtelen döntéseket kell hozni, hogy mennyi gázt vegyünk ki a tárolókból, és mennyit hagyjunk benne. Mennyi lesz elég februárra és márciusra. És biztos, hogy itt szükséges lenne a kritériumok harmonizálására, és ez még a belső EU piacot is segíteni, hogyha tudnánk, hogy mire lehet számítani, honnan lehet exportálni ö, szükség esetén cseppfolyós földgázt. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy a földgáz iránti igény és a hatékonyság, vagyis a takarékosság kérdése hol fogalmazódik meg. Én igyekeztem előadásomban erről is beszélni, a bizottsági javaslatban is benne van ez, hogy amikor azt mondja a szöveg, hogy jelenlegi fogyasztási mutatókkal számolva, és emögött az áll, hogy többféle szerárió elképzelhető, és a szükséglet és változhat és változzon is. Nyilvánvaló, az infrastruktúrális fejlesztés hosszú éveket vesz igénybe, tehát biztos, hogy rövid távon, de hosszú távon is szükség van a fogyasztás korlátozására. Ugyanakkor biztos, hogy nőni fog az igény globálisan, hosszú távon. Annak ellenére, hogy például a háztartási ágazatban egyre hatékonyabb gépeket használunk majd. Tehát amikor a tervezés ellátás biztonságáról van szó, akkor több évtized előre kell látni azt, hogy még a takarékossági szempont érvényesülése mellett is mi történik, és tudjuk, hogy emellett is növekedni fog a fogyasztói igény. És így lehet bölcs hosszú távra szóló beruházási terveket megfogalmazni. Tehát figyelembe vesszük a takarékosság szempontját is a tervezéskor. Lenne néhány megjegyzésem még, néhány általános kérdése kapcsolatban. Például, hogy mit gondolok az N-1 szabályról? Nem szeretném, hogyha azt mondanák, hogy én azt mondtam, hogy nem jó kritérium. Ezt nem mondom, de azt mondom, hogy az N-1 nem elegendő kritérium, mert nem veszi figyelembe az európai perspektíva bonyolultságát, és nem kezeli az országok közötti interakció kérdését sem. Tehát túl kell lépnünk az N-1 kritériumon, ha európai szintű assistance segítség alapú beruházásokat akarunk létrehozni. Aztán felmerült itt ugye a mennyiségek kérdése, különösen ugye, hogy mennyi a tárolandó, tárolható mennyiség. Itt is sok interpretációs interpretációt igénylő kérdés van. Egyelőre ezek nyitottak. Ami az LNG-t illeti a cseppfolyós földgázt, az LNG kapacitás növelése mindenképpen üdvös az ellátás szempontjából, ugyanakkor a redundáns kapacitások kiépítése esetén jó előre tudni, hogy ezeknek mi lesz a szerepe, és egy válság esetén ezek bevethetők-e, kifizeti meg a redundáns kapacitást, amire szükség van bizonyos mértékig. Nyilvánvaló, hogy nem a cseppfolyós földgáz az egyetlen infrastruktúrális, eh, mármint ennek a tárolása, az infrastruktúrális cél. Például az északi áramlat, eh, eh, vagy az észak-dél összekötése, mint beruházás, óriási jelentőségű lehetne Kelet-Európa ellátása szempontjából, hogy meg lehessen például kerülni Ukrajnát, hogyha ott gondok vannak. Tehát a csővezetékrendszer további bővítése épp annyira fontos, mint a cseppfolyós földgáztárolási kapacitás bővítése. Aztán volt még egy kérdés a tárolási, tárolt mennyiségek és ezek kötelezősége tekintetében. Személyes véleményem az, hogy egyértelműen bele kéne írni a rendelettervezetbe azt, hogy mi a megfelelő tárolási szint, és ezt be is kell tartatni a tagállamokkal, és az európai feladat. És ennek a rendelkezésnek arra is ki kell térnie, hogy mi történjen akkor, hogyha az európai hatóságok megállapítják, hogy egy adott országban nincs meg a kellő tartalék milyen szankciókat lehet ez esetén ilyen esetben alkalmazni, illetve hogyan lehet segíteni adott esetben egy országot abban, hogy stratégiai tartalékait létrehozza. Tehát ezeket mind előre kell látni és szabályozni, hogy ha adott esetben hiányzik a tárolókapacitás, akkor mi történjen a tagállammal. És lenne még egy utolsó megjegyzésem. Ugye egy kérdés arra vonatkozott, hogy milyen információkkal rendelkezik a gázipar, és mivel rendelkezik a hatóság, és mivel rendelkezik a bizottság, és mi az a minimál információ, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy hatékonyan közbe tudjon avatkozni. Nos, itt is rendet tehetne a rendelet, annyiban, amennyiben a, a határa, vagy a hát országok közötti szolidaritás kérdés rendelkezéséről rendelkezik, akkor ott megfogalmazza az átadandó információ jellegét, minőségét, függetlenül a politikától és függetlenül az árak alakulásától. Tehát ezt is szabályozni kell. Személyes véleményem az, hogy a bizottság közvetlen beavatkozása az már túlzás lenne, de egy kihelyezett szankcionálás is csak ártana az ügynek. Itt a, az egymásra versengő gázszolgáltatókat maximum arra lehet rávenni, hogy politika és árfüggetlenül bizonyos információkat közélnek egymástól. Hans kolléga jelentkezett, de nincs már itt. Kalasz kolléga. Ha lehet, akkor röviden. Csak nagyon gyorsan szeretnék reagálni. Én engem az érdekelne, hogy milyen százalék van, gát használják fel a cseppfolyós földgáznak, az elengének. Tehát, és hogy ez valóban megoldás lenne, amennyiben igen, akkor esetleg segíthetnénk bolgár barátainknak, adhattunk volna nekik cseppfolyós földgázt. Én értem, hogy a, összesen 300 olyan hajó van, ami ennek a szállítására alkalmas esetleg lehetne támogatni az új megfelelő gázszállító hajóknak az építését, és akkor ezzel könnyebben lehetne szállítani a cseppfolyós földgázt. Gondolják-e, hogy ez megfelelő megoldás lenne? vagy lehetősége lenne ez, ami pedig az új ö, ö, vezetékeket illeti, mint például a Nabucco. Itt egy Oroszországtól való függést helyettesítünk egy Ukrajnával, és akkor ez a függőséget egy másik függőség helyezíti. Tehát az azerbajdzsáni gáz, amelyik Törökországon keresztül jön. Tehát egyik függőséget egy másik függőségre cseréljük le, de az Európai Unió továbbra is függő marad hogyha Libyán Egyiptomon keresztül akarunk átmenni 2030-ig, még ez érdekelne, hogy hol tart mindez. Brazina. Brazina Děkuji, pane předsedo. Mám-li být stručný? Tisztelt elnök úr, hogyha rövid akarok lenni, akkor csak rövid véleményemet mondanám el, ami pedig a következő abból, amit a ö, szakértők mondanak, illetve hogy szerencsések voltunk a legutóbbi gázválságnál, mert a ö, kedvező egybeesése volt az eseményeknek, ami nem biztos, hogy megint így lesz. Egyrészt az N-1-es szabályt illetően szeretném megkérdeni Bencüke professzort, hogy ö, hogy néz ki ez az úgynevezett teszt, amit ö, említett lehet-e az N-1-et valamivel kiegészíteni vagy kiváltani. És valamennyi szakértőtől kérdezem, hogy ezeknek az intézkedésnek a finanszírozása hogy néz ki. Gondolják-e, hogy helyes, az, hogyha a vállalatok, amelyiknél a szokásos üzletmenet megy, akkor szépen nyereséget termelnek és virágzanak belőle, amikor viszont kapacitás képítésről van szó, illetve hálózatépítésről, és a piaci problémák jelentkeznek, akkor akkor pedig azonnal süket füleket mutatnak, és ugyanilyen így süket füleket mutatnának-e például az állami támogatásra? Amikor stratégiai kérdésekkel foglalkozunk, Például, hogy nagyobb helyet kapjon a gáz az energiamixben, akkor az fontos. Köszönöm, Kárász úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak gyorsan az első diákon lehetett látni, hogy a legjobb garanciája a biztonságnak a jól működő gázpiac. Ez a legjobb. Ö, úr, amit elmondott, a kompetitív, tehát versenyképes piaci szegmens, az még válság idején is működik. Ez zenefüleimnek. A gond az persze az, hogy olyan piaci mechanizmus, mechanizmus legyen, amelyik valóban működik, és ahhoz, hogy működő legyen a piac, ahhoz az is kell, hogy a gáz Európa egyik részéről el lehessen juttatni Európa másik részére az első bemutat, első tájékoztatóban azt láttuk, hogy 89 millió euróba kerül ez a szállítás. A visszafordítható ö, megfordítható gázáramlás az nagyjából olyan annyiba kerül. Hogyha ezt a gondolatmenetet visszük tovább, akkor érdekes lenne, hogy mibe kerülne a különböző szegme, európai szegmenseknek az összekapcsolása oly módon, hogy ez a piac valóban működőképes legyen, mert a egyes meglevő szakaszokon már van ez a ö, ö, visszafordíthatóság, de mi van azokkal, amelyek nem kapcsolatok össze? Mibe kerülne mindaz, hogyha összekapcsolnák mindazt, amit szükséges? És hogyha meg lenne az infrastruktúra az, ami szükséges, annak mi lenne az ára? Uh, Köszönöm szépen, A kollégám már elmondta az egyik kérdést, amit én is felszerettem volna tenni, de már elhangzott, hogy Becúge professzor egy kicsit részletesebben is beszélhetne a rendszeralapú tesztekről, úgyhogy már csak Fem Boemen úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Hogyha jól figyeltem, akkor azt mondta, hogy a 60 napos periódus nem támogatja feltétlenül. Szeretném megkérdezni, hogy miért? Tulajdonképpen itt veszélyhelyzetekről beszélünk, nem pedig strukturális ellátási problémákról. Hát szerintem a 60 nap elég hosszú a veszélyhelyzetekre. Hogyha 60 nap után nem tudunk megoldást találni, akkor már valószínűleg tényleg strukturális problémáról lehet szó. És ehhez kapcsolódva még az is felmerült bennem, hogy a 10%-os gáz ellátási veszteség szerintem túl alacsony a veszélyhelyzet kijelentésére, szerintem egy kicsit magasabb százalékos arányt kellene alkalmazni, de kérdezném az önvéleményét. És végezetül pedig Kramer úrnak is szeretnék feltenni egy kérdést. Nagyon érdekelne, hogy olvasta-e a legutóbbi sajtóhíreket, amelyeket én olvastam, amelyek azt mondják, hogy sokkal nagyobb gázellátásra lenne lehetőség, mint amennyit kihasználtunk az utóbbi időben, ugyanis komoly változások voltak a piacon. Tehát, hogy nagyon sokat javíthatnánk a hatékonyságon, ráadásul az LNG ellátással kapcsolatban is lenne még javítani valónk. És így sokkal kevésbé függenénk a keleti importtól. Mert hogy ugye jelenleg óriási függőségben vagyunk. Nem tudom, hogy itt a gazdasági recesszió hogyan alakítja majd át a függőségünket. Hát most egyelőre itt vagyunk a gazdasági recesszió ködében, és jó lenne, ha tudnánk, hogy mit hoz a jövő. Köszönöm, Miss Ford. Köszönöm szépen. Az én kérdésem a gáz tároló gáztárolók biztonságával, biztonságosságával kapcsolatos. Nagyon jó lenne, hogyha ezzel a kérdéssel is foglalkoznánk. Ami az olajtároló üzemeket illeti, 2005-ben az én válasz óriási robbanás történt, szinte ez volt a második világháború óta a legnagyobb robbanás és tűzeset Európában. És úgy vélem, hogy ez akár mikor megtörténetett volna, de tulajdonképpen ez egy vasárnap hajnali négy órakor történt, de hogyha valamikor máskor történt volna, akkor valószínűleg rengetegen életüket vesztették volna. Úgyhogy nyilván értik, hogy a választókerületemben miért foglalkozik mindenki olyan sokat a különböző tároló létesítmények biztonságával. Most, amiről beszélek, az egy nagyon régi gáztároló, amit a 60-as években egy kis szigeten építettek, ahol összesen 45 ezeren laknak, és alig vannak utak. Nagyon örültem annak, amit elmondott a karbantartási követelményekkel kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik, hogy a tároló létesítmények mindenképpen megfeleljenek a karbantartási követelményeknek. Önök itt a szakértők, és szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményük arról, hogy milyen egyéb biztonsági követelményekre lenne szükség, de nem akarok természetesen vészmadárkodni. Szmerkesz asszony, mint utolsó kérdező. Köszönöm szépen. Kérdésem, amelyel Chichester urat is támogatni kívánom, nagyjából ugyanaz. Hollandiában az a benyomásunk, hogy amikor egy úgynevezett közösségi válság történik. Mi is ennek a pontos definíciója? Szeretném önöktől, valamennyiüktől hallani erre a választ. Amennyire én tudom, az Európai Bizottság ugye 10%-áról tud gondoskodni a teljes eh, európai volumennek, és mi ezt Hollandiában 20%-ra szeretnénk emelni. Erről mit gondolnak? Köszönjük most akkor Előadóinkat kérem, hogy röviden válaszoljanak az elhangzott kérdésekre, egy-két percben egyenként, ha lehet. Mindenki talán maximum két-három kérdésre reagáljon, ha lehet. Smölcer úr először. Én a, az infrastruktúra beruházások, infrastruktúrális beruházások finanszírozásával foglalkoznék, amelyek a további biztonságot szolgálják. Ugye itt van vagy piaci jellegű beruházásról van szó, transportkapacitás bővítésről, például, amelyet aztán sokan le is foglalnak és megfizetnek. Ez a normális módja a gáziparban egyébként a beruházásoknak. Tehát lekötik a létrehozandó be, ö, te, kapacitást, ö, és ezáltal ugye növekszik a gáz folyamok flexibilitása, ezeket a kapacitásokat tehát meg lehet venni, de vannak olyan beruházások, amelyek kifejezetten válságkezelési célral történnek, és ezeknek a költségét részben a normál hálózat bevételeiből kell finanszírozni. Itt nyilvánvaló, hogyha egy ilyen beruházásnak más országok számára is van haszna, akkor a költségeket illet, illene megosztani az adott potenciális kedvezményezett országgal. Ne felejtsük el azonban ebben a kontextusban azt, hogy a transferhálózatok költsége, a hálózatépítés költsége a csőépítés pusztán az 5-7 százalékát teszi ki az összberuházási költségnek, tehát csak hogy tudják, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk. Ami a válság definícióját illeti, tehát hogy mit tekintünk válságnak, saját tapasztalatunk alapján válság csak akkor van, amikor már piaci eszközökkel nem lehet kezelni egy nehéz helyzetet. A válságmonitoring pont erre irányul, hogy a piaci lehetőségek mikor merülnek ki. Ameddig lehetséges, a piacnak kell ö, felvennie a többletterhet, amikor erre már nem képes, akkor beszélünk mi legalábbis válságról. Tehát ha a piac nem képes már reagálni a helyzetre. Ami a bővítési projekteket illeti, például ugye a Nabucco vezetékről is esett ma szó, igenis előnyt látunk abban, hogyha alternatív utak jönnek létre. Itt korán sem csak arról van szó, hogy a közel-keletet biztosítsuk, hanem sokkal átfogóbb értelme van minden ilyen fejlesztésnek, új földgáz alapú erőművek építésének is. Mindig csak jót tesz Európának, hogyha bővül az infrastruktúra. Hammer úr. Kramer úr. Köszönöm. Először is a cseppfolyós földgáztárolásról. Ugye Bulgária kapcsán merült fel a kérdés. Sajnos nem tudok a kérdésre konkrétan válaszolni, nincs nálam olyan anyag, amiből tudnék idézni. Általában véve azonban az a véleményem, hogy az LNG-be fektetett pénz általában megtérül. Igen, jó, hogyha van LNG terminál, de nem mindegy, hogy ki építi ki a tulajdonosa az LNG terminálnak, illetve hogy az meg hogyan csatlakozik a normál hálózathoz. A másik megfontolandó dilemma az, hogy egy normál ár szerződés keretében ö, valóban rávehető-e a tulajdonos arra, hogy szolgáltasson az LNG-ből. Amint látjuk, hogy a csapfolyós gáz piacának bővülésével gyakran még egy útban levő szállítmányt is el lehet téríteni, hogyha közben valaki jobb árat ígér érte, tehát nincs meg a kellő biztonság, a szerződéses biztonság az LNG ellátás ügyében. Tehát ha valaki nem tudja megfizetni az éppen legmagasabb árat, akkor lehet, hogy anélkül marad. A, a hajóval való szállítás nem jelent különösebb gondot. Nagyon sok LNG hajó épül most is, tehát a, közeljövőben nem hiszem, hogy ez okozza majd a fennakadást, hogy van-e kellő cseppfolyós gázszállítására alkalmas hajó. Ezek megvannak, csak ezeknek és a termináloknak és a hálózatnak átfogó összehangolása legyen meg. Tehát szerintem a beruházásoknak elsősorban ez összehangolás megteremtésére kell irányulnia. Hogy ki fizessen, mit fizessen az állam, mit fizetnek a magán cégek. Nos, e tekintetben sokféle típus modell létezik. Vannak olyan válságkezelési beruházások, ahol például ugye a kőolaj tárolás tekintetében most nem akarok a külről beszélni, mert teljesen más téma, de mégis példaként talán idézhető. Tehát úgy tűnik, hogy egyre gyakrabban a kormányok eldöntik, hogy mi az a minimális tárolandó mennyiség, amit tárolni kell, és hogyha az ipar ez, ezt nem tudja biztosítani, akkor külön intézkedésekre kerül sor, hogy a töbletet, amiből meg kell építeni egy új tárolókapacitást, azt ráterhelik a, az azt meg nem épített iparra. Tehát a kormány elvégezteti a munkát is, szétteríti a költségét ennek a már meglévő fenntartók között. Mikor lesz megfelelő gázellátás, hangzott az egyik kérdés. Hát egyértelmű, hogy a válságok új beruházásokat generáltak, az ipar sem jár csukott szemmel, tehát mindig alternatívákban gondolkodik, hogy a földgáz, az olaj, egyéb energiahordozók között milyen legyen az arány. Az USA is most kezd átállni a nem konvencionális energiahordozók használatára, az LNG jelentősége is nő. Egy biztos, hogy ha csak az európai piacot nézzük, sokféle új nyitás történt, sok lehetőség van most már, hogy Európa globális értelemben kompetitív-e földgáz importőrként, igen, azt mondom, hogy igen, nem csak pénzügyi értelemben, tehát tudunk fizetni, és képesek vagyunk kiépíteni, fejleszteni az infrastruktúránkat kellő módon arra, abból a célból, hogy felkészüljünk esetlegesen több importra. Tehát csomagosan gondolkodunk, hálózatokban gondolkodunk, megvan az egyes országokban és európai szinten is a, a beruházási szándék és kapacitás, az ipar is arra törekszik, hogy normál kereskedelmi szempontok szerint lebonyolítsa az új beruházásokat, és maga az ipar is érdekelt az új beruházásokban, tehát a dolog önjárónak tűnik, Néha van ugyan ö, ö, hát, ö, gond ezen a téren, de alapvetően nincs. Tehát ö, a, a recesszió és az, hogy emiatt most kevesebb a gáz iránti igény, ez biztos, hogy nem vakítja el a beruházókat, mindenki hosszú távon gondolkodok, és tudják a befektetők, hogy az Európai Unió egyre inkább importra szorul majd, tehát bővíteni kell az infrastruktúrát, hiszen hosszú távon látható, hogy a természetes erőforrások csökkennek, az európai termelés pedig csak, ugyancsak csökken, tehát fel kell készülnünk a bővülő importra. A gáztárolással kapcsolatos kérdésre reagálnék. Nagyon fontos, amit felvetett a képviselő. A gáziparnak kiváló a bizonyítványa, ami ezt a kérdést illeti összegészében, de nem szabad, hogy emiatt lankadjon az éberségünk. Folyamatosan ö, gondoskodnunk kell a tárolókapacitás fenntartásáról, bővítéséről, javításáról, és a legújabb ismeretekhez való hozzá ö, ö, alkalmazkodásról, tehát például a sefolyós földgáz kapcsán ugye új típusú Szigetelési technológiák ismertek most már, amelyeket alkalmazni kell, és nyilvánvaló, hogy a nemzeti hatóságoknak a legjobb bevált gyakorlataikat meg kell osztaniuk egymással. Végül pedig, hogy a válság definíciója mit jelent számunkra, egyetértek az előző felszólalóval, a kulcs számunkra is az, hogy akkor beszélünk válságkezelésről, hogyha már egyértelmű, hogy a jelenlegi infrastruktúrális projektek, az épülő csővezetékek, a tárolókapacitások, a cseppfolyógáztárolás kapacitás, tehát a piaci eszközök nem elegendőek. Először ezek működését kell garantálnunk, és vizsgáljuk folyamatosan, hogy mikor adódhatnak mégis olyan helyzetek, ahol ezek nem biztosítják a teljes körű gázellátást. Köszönöm szépen! Kérem a válaszadókat is, hogy ők is fogják rövidre válaszaikat, mert kezdünk kifutni az időből. Csak nagyon röviden. A cseppfolyós gáz Bulgária ügyében úgy tudom, hogy úgy volt, hogy Görögországból importáltak gáz, csak az volt a probléma, hogy nem voltak meg a szerződések a bolgár tranzithoz, és ez néhány hetet vett igénybe a 60 napos korlát, hogy mellette vagyok-e vagy sem. Különbséget teszek, ugye a, ugye a rendelet is, hogy a, az infrastruktúra standard és az ellátási standard. Hogyha az infrastruktúra képes, akkor is, még hogyha nagyobb része fennakadás van, hogy akkor is ö, tudjon szállítani. Ez egy más kérdés, hogy van-e mit szállítani és akkor jön a kérdés, hogy miért 60 nap, és mindig 60 napot kellett ö, teljesíteni. Még abban az esetben is képes legyen ö, folyos ö, adni ezt a gázt, hogyha az infrastruktúra nagy részével probléma van. én Valamennyi napot mindenképpen vetni kell. További ö, szállítás egy ö, forrásból, hogyha egy forrás kiesik. Ö, szükséghelyzetben mellette vagyok-e. Hát erre azt mondanám, hogy a kormányok az európai kormánynak ö, rendszeresen figyelnie kell a piacot. A legtöbb esetben a piac maga megoldja a fennakadásokat, de csak abban az esetben, hogyha ki bebizonyosodott, hogy a ö, piac valamilyen esemény következtében képtelen kezelni a problémát, akkor szabad a bizottságnak vagy a kormánynak beavatkoznia hogy legyen-e már előre egy ilyen kiegyzett cél, az akkor azt jelenteni, hogy a piaci szereplők elkezdenének spekulálni, hogy most akkor beavatkozik-e vajon majd a kormány, vagy mi legyen, és ez csak tovább zavarná a piacnak a működését. Ez nem biztos, hogy ez jó. A biztonsággal kapcsolatban már Kamró úr sok mindent elmondott, hogy hogyan kezeli az ipar ezeket a kérdéseket, ezért rövid lehetek. Szerintem azt látnunk kell, hogy túl a cseppfolyós gázon a ö, legtöbb ö, tározó az már kimerült gázmezőkön található, tehát oda töltik vissza a gázt, ahol valamikor még volt. A gázellátásnál kérdés, hogy lesz a jövőben elegendő gáz, az elmúlt tíz évben egyre több gázt találtunk, mindig többet találtunk, mint amennyit felhasználunk. Tehát globálisan azt mondható, hogy a gázkészletek növekednek. Persze nem feltétlenül Európában. Európában a gázmezők nagyjából kimerültek. Some final comments from my side. Uh, Engem illet, ami a stressztesztet illeti, amire kér, rákérdeztek. Én azt javasolnám, hogy alapvetően két elemet kellene figyelembe venni. Az egyik egy részletes európai gázáramlási modell kellene, illetve a készletezési szinteket bizonyos időben megvizsgálni, illetve a minimális ellátási sztenderdek is szükségesek illetve hogy melyek azok a szegmensek, amelyek, hogyha szélsőséges hőmérsékleti helyzet van. Hogyha ezeket beletesszük a modellbe, és az N-21 N-1-et és a 27 tagállamra, akkor meg kell nézni. Ez, hogyha ez, nem, ez azt jelenti, hogy az N-1-et azt nem csak az egyes kapacitás részének vagy útvonalnak kell tekinteni, hanem legalább az egyes országok szintjének is meg kell, hogy feleljen. Tehát egyes ország, amelyikből importálunk ö, gáz, hogyha valami miatt nem működik, akkor hogyha több útvonal van, akkor az, meg, az jobb. És hogyha meghatározzuk az N-1-es válságforgatókönyvet, akkor a e, gázmodell használható arra, hogy hogyan lehet a gázellátást biztosítani e, más útvonalakon, és mely országok azok, amelyek szenvednek ebből, illetve hogy hány napot akarunk ilyen körülmények között túlélni, ez az, ami meghatározza, hogy végül is a, mi az elemzésnek a, az eredménye de a kiindulásként az európai gáz áramlási modellt kell nézni. A másik kérdés a finanszírozás. Szerintem ezt alapvetően a fogyasztónak kell fizetnie, a nagy fogyasztóknak, és hogyha a fogyasztók fizetnek a felesleges kapacitásokért, akkor az egy, meg kell vizsgálniuk, hogy a szabályozó hatóságok hogyan kezelik ezeket a redondáns felesleges kapacitásokat, és hogyan koordinálják azt, hogy ne legyen túlzott beruházás olyan kapacitásban, ami végül is felesleges. És harmad Szóval pedig azt mondom, amit Kramer úr mondott, a hosszú távú fejlődés területén rövid távon azt látjuk, hogy a cseppfolyós földgáz észak-atlanti területen van, más modellek világosan azt mutatják, hogy igen, a cseppfolyós földgáz aránya az meg fog jelentősen növekedni, de Európa számára közép és hosszú távon a vezetékes gáz Európa közeléből az az, ami a legfontosabb, és ez a legversenyképesebb a mi kontinensünk számára. Még két kis észrevétel. Az egyik, hogy a tározásoknak a biztonsága. Nagyon különböző minőségű tározó lehetőségek vannak Európa különböző részein. Általában ezt a geológiai ö, körülmények meghatározzák, és ez mutatja azt is, hogy az európai belpiac hogyan alakulhat. Potenciális szinergiát kell kihasználniuk az európai országoknak, növelni alacsonyabb költséggel a ö, tartalékokat. Azokat az országokat célszerű felhasználni ö, tározásra, ahol a legjobbak a geológiai adottságok. És végezetül például a Nabucco ugye ö, növelni fogja a függőséget olyan országoktól, mint például Törökország az elemzésből kiderül, hogy az Bulgária és Törökország között visszafordítható gázáramlás az segíti Bulgáriát és Romániát is válság esetén, és ez is látható volt a kivetítésben hogy a Törökországból Bulgária felé, hogyha történik áramoltatás, akkor ez Törökországban megnöveli a költségeket, hogy ez Törökországnak kerül pénzbe. Tehát ebben az esetben szolidaritásra van szükség, mert egyébként hogyan lehet arra számítani, hogy Törökország akar ilyen szolidaritást tanúsítani egy válsághelyzetben, és hogy előteremti azt a pénzt, ami ehhez szükséges. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy mind a négy szakértőnek köszönetet mondjak, illetve mindenkinek, aki kérdést tett fel és hozzászólt a vitában. Elnézést kérek, hogy egy kicsit siettettem önöket, de még három kérdést kell feltenni. A bizottság most szeretne hozzászólni, vagy majd később Vilmotulat kérdezem ebben. Most szeretne hozzászólni? Ez esetben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen tudom, hogy önt is szorítja az idő, úgyhogy rövid leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a nagyon érdekes meghallgatást minden, ami elhangzott, tényleg olyan irányba halad, amilyen irányba a parlament és a tanács a munkáját elindította. Úgyhogy tulajdonképpen egyfajta konszenzus alakult ki a rendelet tervezettel kapcsolatban. Tulajdonképpen senkit sem hallottam itt, aki a rendelet tervezet alapelvét támadta volna. Mindannyian tudjuk, hogy itt már csak finom hangolásra van szükség. De azt is tudjuk, hogy vannak itt olyan kérdések, amelyek korán sem könnyűek. Természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy tovább folytassuk a munkát, hogy javítsunk a szövegen, és már így is számos remek ötlet van előttünk. Ami az infrastruktúrát és az ellátást illeti, Ebben a két esetben a normák azok a legfontosabb eszközök, amik szükségesek. Először is meg kell értenünk pontosan, hogy miről is szól a mostani rendelettervezet, és van még itt néhány olyan szó, fogalom, amit egy kicsit tisztázni kellene. Az N-1-es formulát talán első olvasásra nagyon nehéz megérteni, éppen ezért ezt egy kicsit részletesebben is tanulmányozni kell. Ami az infrastruktúrális normákat illeti, mint ahogy Becüge úr is elmondta, vannak problémák az, az infrastruktúrával, és a belső piac csak akkor működhet, ha az infrastruktúrák is működnek, úgyhogy ilyen módon kell tesztelni, hogy működik-e az infrastruktúra. A gazdaságélénkítő csomag 1,4 milliárd eurót szán a hálózatok összekapcsolására, ez már januárban kiderült, és a megfordított áramlást is lehet támogatni a gazdaság élénkítő csomagból. Ezen kívül természetesen egyetértek azzal, hogy a fogyasztókat védeni kell, és itt a parlamenten belül az volt a kulcskérdés, hogy milyen messze tudunk elmenni a fogyasztók védelmében az ellátás megszűnése vagy problémái esetén. Ezen a területen a lehető legmagasabb szintű harmonizációra van szükségünk. Egyébként pedig csökkenteni kell, korlátozni kell a védett fogyasztók csoportját, hogyha kiterjesztenénk a védett csoportot, az a költségek óriási növekedésével járna. Hogyha valamilyen gáz probléma lép fel, ellátási probléma, az nagyon hamar elektromos áramellátási problémává gyűrűzhet át, éppen ezért erre a nagyon fontos kérdésre is oda kell figyelni. A regionális dimenzió szintén olyan kérdés, ami mindenhol megjelenik a rendelettervezetben. Ahol szolidaritásról beszélünk, ott azt egyértelműen ki is kell fejezni válsághelyzetben szolidaritásra van szükség, de nem csak akkor, hanem olyan szolidaritást kell megvalósulnunk, megvalósítanunk, ami egyértelműen benne van a tagállamok munkájában, tehát minden egyes szereplők között a gázszolgáltatók, a szabályozó hatóságok és a TSO-k, tehát a hálózatüzemeltetők között minden szinten meg kell valósulnia a szolidaritásnak. Tehát a regionális megközelítést és a szolidaritást mélyen be kell építenünk a rendeletbe. Az N-1-es szabály nagyon jó, és a regionális szinten megvalósítható megelőző cselekvési terv és vészhelyzeti tervek is nagyon fontosak. A bizottság fellépését többször is kritizálták itt a mai délután folyamán, de én mégis úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon fontos szerepet játszott. Azt kell megnéznünk, hogy a regionális szintet hogy tudjuk javítani, és a bizottság hogyan tudja összehozni az érdekelt feleket többek között a balti összekapcsolási terv kapcsán. Tehát voltak itt azért jó hírek is, elnök úr, mint ahogy Becüge professzor elmondta, szükség van a gázhálózatokra, és szükség van arra, hogy meglegyenek a menetrendek, a modellek, amelyek alapján megnézhetjük, hogy egy fennakadás, egy probléma hogyan érintheti az uniót, és hogy milyen válaszra van szükség. Köszönöm szépen. Az IMCO bizottság egy kollég, eh, tagjának eh, adom meg még a szót, mielőtt a saját előadónk megkapja azt. Kérem türelmüket. Köszönöm, elnök úr. Anyanyelven nem fogok beszélni. Köszönöm szépen először is a szakértőknek, hogy eljöttek a mai napon. Köszönöm szépen ezt a remek vitát. Tulajdonképpen mindaz, amit eddig ebben a témában az IMCO-ban megvitattunk, az itt is előkerült. Mi is azt mondtuk, hogy a védett fogyasztókat megfelelőképpen meg kell határozni mindenképpen le kell szállni a földre, és gyakorlatias módon kell meghatározni a védett fogyasztók csoportját, olyan módon, hogy ez minden tagállam számára elfogadható és megfelelő legyen. Ezen kívül, hogy megfelelőképpen definiáljuk a védett fogyasztók csoportját, más kérdésekre is ki kell térnünk. A védett fogyasztóknál szeretném elmondani, hogy a háztartásokat és a kórházokat mindenképpen ide kell sorolnunk, de ennél többre nincs lehetőség, ugyanis hogyha mindenkit a védett fogyasztók alá sorolunk be, akkor ez végül is oda vezet, hogy senki sem lesz kiemelten védett fogyasztó. Egyébként a javulást három módon érhetjük el. A gáztársaságok, a tagállamok és a közösség szintjén. A megfelelő szerepeket és felelősségeket tisztáznunk kell a gáztársaságok esetében, különösen gázválság esetén. A piaci mechanizmusok szerepét is meg kell nézni, és itt is külön ki kell térni a válságos időszakokra. Biztosítanunk kell, hogy a lehető legtovább dolgozhassanak a különböző gáz szolgáltatók, és hogy meglegyenek a megfelelő válaszok a válságos időszakokra. Aztán az információ cserével kapcsolatban is volna egy megjegyzésem. Ez pedig a következő. Teljes mértékben támogatjuk a bizottságot abban, hogy több konzultációra van szükség a bizottsággal, mielőtt harmadik országokkal gázellátási szerződést kötnénk. Az IMCO tagjai úgy vélik, hogy a szolidaritásnak is szerepelnie kellene a szövegben, illetve annak is, hogy külön ki kell emelni hogy a tagállamon belüli szolidaritásra és a határokon átnyúló szolidaritásra is szükség van, hogy a legkiszolgáltatottabb fogyasztókat tudjuk védeni. Ez tehát a Belső piac és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság együttes véleménye. Ami pedig a gázellátás biztonságát illeti, ez tulajdonképpen nem csak energiakérdés. Olyan szövegre van szükségünk, ami megemlíti a megújuló energiaforrásokat is. Egyébként pedig a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját ünnepeljük, és ezzel egy időben a Lisszaboni szerződés aláírását is ünnepeljük, és ugyanakkor nem csak ünnepelnünk kell, hanem oda is kell figyelnünk arra, hogy igenis kiszolgáltatottak vagyunk a gáz szempontjából, biztosítanunk kell azt, hogy minden egyes európai polgár válság esetén is megkapja a megfelelő gázellátást. Éppen ezért a parlamentnek gyorsan kell reagálnia. A rendeletben mindezeket a célkitűzéseket le kell fektetni, és el kell érni azt is, hogy a rendelet minél hamarabb elfogadásra kerüljön beszéltünk az együttműködésről, nagyon jó volt az együttműködés a rendelet kidolgozásában, és nagyon örülök a mai vitának. Köszönjük a kolléganőnek, és ezzel most megadom a szót saját előadónknak, hogy záró megjegyzéseit tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Az összefoglalás kapcsán először is még egyszer meg szeretném köszönni előadóinknak, hogy elfogadták meghívásunkat és szóltak bizottságunkhoz. Nagyon vigasztaló számomra, hogy egyetértenek a legtöbb javaslattal velem, és velem is. És én is osztam azt a véleményt, hogy a legfontosabb védelmi vonal egy válság esetén a teljesen integrált működő belső energiapiac. Minden érintett egyetért abban, hogy ez az utóbbi válság során noha ö, szenvedett a dolog, néhány hiányosságot azért működött, főleg a határokon át nyúló együttműködés volt gyenge. Ha ez így igaz, akkor, és az, ami a utóbbi ö, üléseink során is kiderült, nem a gáz hiány volt itt a fő baj, hanem azok a fizikai korlátok, amelyek a gáz terjesztésének, átirányításának korlátot szabtak. A javaslat tervezetben a bizottság végre foglalkozik azokkal a konkrét problémákkal, amelyeket az utolsó válság vetett föl, de nekünk parlamentként nem szabad elfelejteni, megfeledkeznünk azokról sem, akik nem okozták hanem a problémát, hanem inkább megoldották azt. Vagyis a fogyasztókra kell tekintettel lennünk, és a politikusoknak a fogyasztóból kell kiindulniuk. Köszönöm nekik. Egyetértek azzal az értékeléssel is, amit a reverse flow kapcsán elhangzott, vagyis hogy regionális megközelítésre van szükség, rugalmasságra, válságkezelési tervekre, a válság jellegétől függően, hiszen nagyon különbözőek lehetnek a válsághelyzetek egymástól. Foglalkoznunk kell a tárolás kérdésével, noha úgy gondolom, hogy ezt a kérdést amúgy is egy másik jogalkotási javaslat kapcsán meg kell majd vitatnunk, hiszen ez nagyon bonyolult kérdés. A transzparenciára való tekintettel, és persze az azonok bizalmas kezelési szabályával való figyelemmel. Az N-1 szabály tekintetében előadóink eléggé pozitívan nyilatkoztak, ezt vettük, de sok érintettje a problémának, mégis csak kételyekkel él a szabályozás e pontjával kapcsolatban, és erre én is kitérek első jelentéstervezetemben. Az N-1 szabályt szerintem úgy kéne átalakítani, hogy a szubszidiaritást erősítse. Mint minden modell, a konkrét megvalósulása persze sokféle lehet, és erre tekintettel kell lenni. Jelenleg a szöveg az N-1 szabály tekintetében szerintem túl merev és nem segíti a szubszidiaritás kibontakozását. Nagyon fontos kérdés továbbá, mint ahogy ezt előadóink is felvetették, a cost sharing, vagy a tagállamok közötti költség teher megosztása olyan projektek esetében, amelyek több országot is hát segítenek. Úgy gondolom, hogy a belső piaci jogalkotási csomag már ö, rendelkezik arról, hogy a szabályozóknak tagállami szinten hogyan kell kezelniük az együttműködés kérdését. Próbáljunk egységesek lenni az előző ö, csomagtervben elhangzottakat mi is valljuk. A jelentés tervezet